Kedves kollégák, kezdjük meg a FEM bizottsági ülésünket. Először is a napirend elfogadása, hogyha nincs észrevételük, akkor a napirendet elfogadottnak tekintem. A napirend harmadik pontja a jegyzőkönyv elfogadása, szeptember 27-i ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. Ha nincs észrevételük, akkor a jegyzőkönyv elfogadottnak tekintendő. Ezt követően a negyedik pontban a bejelentés. A november 8-án a koordinátorok úgy döntöttek, hogy szóbeli kérdést forgalmaznak meg a nők szerepével kapcsolatban a radikalizáció megakadályozásában és a a szavazás a bizottsági szintre korlátozódik. Az ötödik napi rendi pont a, az elektronikus szavazás. Tehát a napi rendi, az ötös napi rendi pont, a jogok és értékek program létrehozása, a jelentéstevő Szirpa Pietikainen, a véleménytervezet elfogadása, és most pedig akkor kezdjük meg a 45-ös módosítás mellette, ellene tartozkodik elfogadva, 55-ös módosítás mellette, igen. Nos, először a 55 öt hallottam, de most mintha 54 lenne, meg tudnánk ismételni a szavazást? From the beginning. Nos, tehát akkor kezdjük az elejéről. A 54-es módosítás mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 55-ös módosítás mellette, ellene, e, tartózkodás elutasítva, 56-os módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 59-es módosítás mellett, ellene tartózkodik elfogadva. Nos, tehát most áttérünk a hatos kompromisszumra, mellette ellene tartózkodik elfogadva. A hetes és a nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 72-es módosítás mellette, ellene tartózkodik el elfogadva. Elnézni kívánják? Jó, akkor megnyitom az elektronikus szavazást. És most akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Most akkor áttérünk tehát a 75-ös módosítása mellette ellene tartózkodik. Elfogadva 80-as, 83-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva 78-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva 79-es módosítás eh, el, mellette ellene tartózkodik, elutasítva eh, 81-es módosítás, valamint 82-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodik elfogadva, 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodik elfogadva, 90-es módosítás mellett ellene tartózkodik elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva, 94-es módosítás mellett ellene tartózkodik elfogadva, 95-ös módosítás mellett ellene tartózkodás módos, elfogadva, 95, 96, 97 elutasítva, 98-as módosítás mellette ellene tartózkodik elfogadva, 99-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadva, 104-es módosítás mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodik. Elfogadva. 109-es módosítás mellett ellene tartózkodik. Elfogadva. 110-es, 111-es módosítás mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőriznünk kell, megnyitom az elektronikus szavazást. És most pedig lezárom. A 112-es módosítás mellette. Megváltoztathatnám a 110-es szavazat. Sajnos nem mikrofonba beszél, úgy tűnik. Nos, 112-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 113-as módosítás mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 114-es mellette, ellene, elut- tartózkodás el- elfogadva, Következzen most az egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, 15-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, 16-os módosítás mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, 18-as mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 19-es mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 28-as mellette, elnézést, tehát ez mindkettő. Most a hármas kompromisszum mellett, ellen tartózkodik, elfogadva. A 34-es módosítás mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 38-as módosítás mellett, ellenem tartózkodik elfogadva. 4-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodik elfogadva. 41-es módosítás mellett, ellene tartózkodik elutasítva. 42-es mellett, ellene, tartózkodik, elfogadva, 44-es mellett, ellene, tartózkodik, elutasítva, 43-as módosítás mellett, ellen, tartózkodik, elfogadva, 5-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodik, elfogadva, 50-es módosítás mellett, ellene, tartozkodik elfogadva, 51-es módosítás két részletben, első rész mellett, ellen tartozkodik elfogadva, második rész mellett, ellene tartozkodik elfogadva. 52-es módosítás mellett, ellen tartozkodik elutasítva, 4-es módosítás mellett, ellene tartozkodik elfogadva, 53-as módosítás mellett, ellene tartózkodik. Elutasítva, és most a módosított véleménytervezet mellett erről szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást, most pedig lezárom a szavazást. Elfogadva, köszönöm szépen a jelenlettevőnek, jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkájukat. Nincs több szavazás a napirendünkön. Most a hatodik napi rendi pont, az ausztriai misszióról beszélnénk, és ha nincs ellenvetésük, akkor a jelentést elfogadottnak tekintjük, és most pedig a hetes napi rendre élünk át, a, a munka e, e, élet egyensúly, a work-life balance e, kapcsolatos trialógus jelenlegi helyzetéről szeretnénk beszélni. Egy pillanatot várunk. Okay, I would like to give the floor to... Nos, tehát szeretném Agnieszka Kozlovszkajevicsnek megadni a szót. Ő a jelentéstevő a FAM eh, véleménnyel kapcsolatban a Work-Life Balance direktíváról. Köszönöm szépen, elnök asszony amennyiben lehetséges, szeretnék lengyelül beszélni, eh, ez a, az anyanyelvem, úgyhogy kérném szépen, hogy használják a tolmácskészüléket, amennyiben szeretnének követni. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam a témával kapcsolatban. Mielőtt megkezdeném a tájékoztatásukat a csomaggal kapcsolatban, szeretnék hangot adni csalódottságomnak azzal kapcsolatban, hogy milyen viselkedést tapasztaltunk a szavazás közben, amint úgy gondolom, hogy az EPP csoportként jogunk van kül eltérő véleménynek hangot adni, és ezt meg is tettük, módosításokat készítettünk elő, amiket hát, nevetést váltottak ki a teremben, és hát mindenféle sértő megjegyzéseket tettek, amiket azonban hallottunk, és hát azt kell mondjam, hogy nagyon csalódott vagyok emiatt. A demokrácia úgy gondolom, hogy azt a célt szolgálja, hogy hangot adhassunk az eltérő véleményeinknek, és hát a szavazástól függ, hogy mi kerül a jelentésbe, és a többség szavazata érvényesül, de de minden esetre jogunk van kifejezés, kifejezés ütetni a véleményünket civilizált módon. Nos, tehát most akkor térjünk át a Work-Life Balance csomagra. Különböző trialógusokat folytattunk ezzel a témával kapcsolatban a nagyon pozitív atmoszféra jellemezte ezeket a megbeszéléseket, még akkor is, hogyha a pozíciók nagyon eltérőek és különbözőek voltak, mert szórás mutattak a tanács álláspontja nagyon eltér a parlamenti állásponttól. Emlékeztetni akarom önöket arra, hogy a parlament négy hónapos időszakot célzott meg az anyák és az apák számára, ami 85%-ban legalábbis fizetett, és nem átruházható, és végül a már 78 meg, illetve 10 napot apasági szabadságot és 5 napos gondozói szabadságot szeretünk volna, amit rugalmasan határoznánk meg, ami a gyermek tizedik születésnapjáig vehető igénybe. Az első trialógus során eh, eh, azt tapasztaltuk, hogy a tanácsnak az álláspontjától nagyon eltért, és a, tehát az álláspont szerint másfél hónapot kívántak eh, fizetett szabadságként felajánlani a tagállamok által meghatározott szinten. Tíz napos apasági szabadságot, és

ténylegesen nehezen sikerült döntés jutni a gondozói szabadsággal kapcsolatban, és végül is megállapodtak abban, hogy lesz ilyen, noha sok állam ezt nem támogatta, és nem sikerült megállapodni a fizetéssel kapcsolatban. Úgyhogy ilyen nagyon eltérő álláspontok mellett reménykedtünk abban, hogy a, előbb-utóbb ezek az álláspontok közelítenek egymáshoz. Sajnos a következő trialógus során nem csak, hogy nem jutottunk közelebb egymáshoz, hanem éppen, hogy tovább távolodtak egymástól az álláspontok. Annak ellenőre, hogy megkértük a tanács, hogy hát, tanács, hogy hát ellenőr ellenőrize, vizsgálja újra a véleményét. Volt egy koreper eh, meeting, ahol is megkérdezték a tagállamokat, hogy erősítsék meg az álláspontjukat, és eh, a eh, eltolódások a véleményekben tulajdonképpen nem hoztak eredményt, és az egyetlen terület, ahol sikerült valamilyen eredményre jutni, mert ez elég közel van ahhoz, amit a parlament javasol, az az apasági szabadság, úgyhogy itt megállapodás született a két hétről, ezt nagymértékben fizetett, és azt szerették volna, hogy a betegszabadság fizetés kerüljen alkalmazásra, de hát úgy gondolom, hogy ez elfogadható, mert ez a szint ez elegendően magas további problémákkal kell szembesülnünk azonban, mert a tanács visszavonta bizonyos korábbi engedményeit, amelyeket a korábbi trialóguson eh, eh, telt, úgyhogy a tanácsot ismét arra kértük, hogy ellenőrizze eh, a véleményét, hiszen úgy gondoltuk, hogy nincs, nem érdemes a részletekben elmerülni, hogyha nincs remény az alapvető javaslattal kapcsolatos megállapodásra a szülői szabadság hát képezi a lényegét ennek a e, javaslatnak, ami vonatkozik anyákra, apákra, és megfelelő fizetés mellett, és hát amíg ebben nincs megállapodás, akkor a tanácsnak van, e, hát ezt újra kell gondolnia, hiszen kell, kell valami, amiről e, tárgyalhatunk, hiszen nincs értelme itt a részletekről tárgyalni vagy vitatkozni, hogyha az alapvető kérdésekben nincs megegyezés. Úgyhogy ez nem tulajdonképpen örülök nagyon optimistának. Úgy tűnik, hogy szorít minket ez idő, mert az osztrák elnökség lassan véget ér, és ha nem sikerül decemberre valamilyen eredményt elérnünk, akkor következik a következő elnökség, és nem tudjuk, hogy hány trilógusra kerülhet sor a következő elnökség, aztán kettőre, és hát nem tudom, milyen eredményre számíthatunk, mi lesz az eredménye ezeknek a tárgyalásoknak. Én azt szeretném, hogyha hogyha a parlament talán kevésbé lenne hát ambiciózus vagy nagyatörő, és kevesebbel is beérné, hogy legyen be, ö, valamilyen eredmény. Most pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem haladunk sem erre, és a jelenlegi irányelv hát csak javaslatokat tartalmaz, és bizonyos államokban a szülői szabadság nem fizetett, és van, ahol apasági, apa, apasági szabadság egyáltalán nincsen, úgyhogy remélem, hogy előre tudunk lépni, és hát a tárgyalók a csoportunkban ellenzik azokat a nagyarányú hát engedményeket, amiket javasolnánk, és hát nem akarnak hozzájárulni ahhoz, amit a tanács ajánl. Szeretnék az egészet újra tárgyalni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen Agnes Káriásnak. Most Eráciának szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, mielőtt a e, tartalomra térnék, szeretnék utalni a fordítás kérdésére. Múlt héten már előfordult ez a gondozásra vonatkozó jelentés kapcsán, hogy amikor a szülői engedélyekre e, e, hivatkoznak a spanyol nyelvben, néha ezt vacacionesnek, tehát szabadságnak, gondozási szabadság helyett simán csak szabadságnak fordítják. Ez nagyon aggaszt engem, hiszen hogy egy polgár fölkapja ezt a szöveget, akkor azt látja, hogy abban a, a nyaralás szerepel gyakorlatilag ahelyett, hogy szülei szabadság vagy gondozói szabadság. Tehát úgy gondolom, hogy erőfeszítést kéne tenni annak érdekében, nem tudom, hogy más nyelveknél mi történik, de úgy gondolom, hogy lehet, hogy a, lehet, hogy a leave szó, az angol leave szó, az uh, uh, ugye szülői szabadságot, gondolói szabadságot és nyári szabadságot is jelenthet, ki tudja, de a spanyol nyelven ez nem állja meg a helyét. A vacación kifejezés az csak nyári szabadságot jelent, uh, nem pedig gondozói vagy szülői szabadságot úgy gondolom, hogy nagyobb erőfeszítés kéne tenni a bizottsági fordítói szolgálatoknál ennek tisztázására. Ezt a megjegyzést meg szerettem volna tenni. Rátérve a tartalomra, az egyeztetésre vonatkozó jelentés kapcsán. Ez a irányelv javaslat azzal fog járni, hogy egy másik irányelvet blokkol, amelyen már évek óta dolgozunk, ami pedig a nők egészsége, munkahelyi egészsége és szülői szabadsági jogai jelentik a központi témát. Tehát olyan megoldást kell találnunk, amely lehetővé teszi a magánélet és a munkahely összehangolását. Ezt el is kell magyaráznunk a polgároknak. Európában úgy látszik, hogy nem tudjuk felfogni, hogy, van, hogy a kezünkben van a lehetőség, hogy összehangoljuk ezeket a vonatkozásokat, és mégse tesszük ezt meg. Nem is tudom, hogy hány éve már a bizottság folyton új javaslatokkal áll elő, E, ugye a szociális pillére hivatkozunk, és e, valójában ez az egyetlen e, irányelv, amelynek szellemében végül is megszületett. Ez mutatja, hogy mennyire hiányos, mennyire nincs meg az valós elkötelezettség a szociális pillér kapcsán. A parlament nem teheti meg most azt, hogy visszautasítja azokat az alapelveket, amelyeket a direktíva lefektet. Eh, hiszen pontosan ezért eh, direktíva, pontosan ezért irányelv, pontosan ezért ez a lényege, hogy irányelveket fektet le. Nyilván nehéz a tárgyalás a tanácssal, megértem, de ha a parlament már most lemond eh, azokról a politikai cégekről, amelyeket a parlamenten belül a pártok, a frakciók össze tudtak hozni egyeztetések révén, akkor gyakorlatilag a tárgyalás a tanácssal mindenképpen eredménytelen lesz. Tehát úgy gondolom, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a álláspontokat képviseljük szilárdan és rendíthetetlenül, hogyha ezzel párhuzamosan azon is dolgozunk, mindegyik a saját területén, hogy meggyőzzük a nemzeti kormányokat, hogy módosítsák az álláspontjukat a, a, a tanácsban, akkor úgy gondolom, hogy ez alapvető fontosságú lehet és támogathatja az ügyünket, de még egyszer mondom, ez a bizottság ez a parlament, ez a szakbizottság, ez a parlament nagyon fontos munkát végzett, és ezért masszívan kell képviselnünk rendíthetetlenül a, azt, hogy mi is a politikai szándékunk, a politikai akaratunk. Köszönöm szépen. Eh, eh, som Köszönöm szépen. szeretném megerősíteni azt, amit a jelentéstevő elmondott. Ez a tanács részéről, ez a másfél hónap fizetett szabadság, ez, ez szégyenletes, ahogy a jelentéstevő is mondta, hogy itt nem is tudom, itt mindenképpen arra bátorítanám a jelentéstevőt, hogy ezt a szégyenletes ajánlást ne fogadj el, hanem olyan tárgyalási javaslatot hozzon létre, amelyet támogatni tudunk. Zaborszka asszony, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném támogatni kollégámat, Agnieszkát. Ő ugyanis azt mondta, hogy az Európai Parlament követeléseinek észszerűnek kell lennie. Gertia Pérez és kollégánk és mások, akik itt vannak a teremben, emlékszünk, hogy a nők védelmével foglalkozó irányelvre hivatkoztak. Ez azokra az asszonyokra vonatkozik, akik a gyermeket szült és szoptató anyák egészségvédelemre vonatkozott a munkahelyi egészségük kapcsán. Mi azonban emlékszünk arra, hogy, hogy milyen véget ért ez a rendelet. Nos, hogyha a tanács olyan rendelkezés fogad el, ami jobb, mint ami most van, akkor annak örülnünk kellene, hatékonynak kell lennünk, mert hogyha megint le, elakadunk a tárgyalásokban, és aztán jönnek a választások, akkor attól tartok, hogy a magánélet és a munka világának összeegyeztetése, harmonizálása még kevésbé lesz sikeres. Az előttem felszóló spanyol képviselőre visszahivatkozva én is támogatom azt, hogy változtassuk meg a technológiát. Az angol leave szó a szülői szabadság parental leave, vagy maternity leave, szülési vagy szülőségi szabadság. Ehelyett lehet, hogy más kifejezést kellene használni, hogy tudjuk, hogy az az ember, aki gyerekekre gondolkozik, gondoskodik, az egyáltalán nem szabadságon van, egyáltalán nem vakációzik, nem nyaral, hanem dolgozik ott, a gyerekeket látja vagy a gondozandó felnőtteket. Azért Agnieszkát megkérem arra, hogy próbáljon meg másik szót találni, nagyon hasznos előrelépés lehetne, mert az emberek talán elkezdeni tisztelni azt, amit a férfiak és a nők, az apák és az anyák végeznek eh, eh, a munkahelyi munkán kívül. Köszönöm, Zaborszka asszony, mondja az elnök. Vardu, kuri yra eh, derybininkė pagrindinėme, Empel. Arana asszony tárgyal az Employment Szakbizottság képviseletében, és ő vesz részt a trialóguson. Arena asszony sajnos nem tud eh, részt venni a mai ülésen, és ezért elnézést kér. Elnézést kérem, miért nem tud részt venni a mai ülésen. tájékoztatott a trialógus menetéről, és el szeretném mondani, hogy ő mit gondol mindenről, és én személyesen támasz, támogatom álláspontján. A legutóbbi trialóguson, amelyre eh, november 19-én eh, került sorra a tanács mutatta az álláspontját, de ez a mandátum még nem elégséges, nem lehet mindezt előrelépésként értékelni. Mi az Európai Parlament megmutattuk a tanácsnak azt, hogy a tárgyalásokra, további tárgyalásokra nem lesz lehetőség, akkor, hogyha a tanács továbbra is ragaszkodik álláspontjához. A Mariangena és én magam is szeretném a, a kollégákat kérni, akik a bizottságban ezzel a e témával foglalkoznak, de nem csak a mi szakbizottságunkban, hanem más szakbizottságokban is, hogy próbáljanak meg a tagországokra nyomást gyakorolni. Természetesen tettünk engedményeket, viszont ezért cserébe nem kaptunk semmit. Ahogy Maria Arena tájékoztatott bennünket, a parlament úgy döntött, hogy megszakítja a tárgyalásokat, és még van némi időnk a következő trialógus előtt, erre a trialógusra december 3-án kerül majd sor. Kérem a képviselők támogatását, és kérem a képviselőket, hogy próbáljanak minimális gyakorolni a kormányokra, azért, hogy megfelelő eredményt érthessünk el, amivel a polgárok elé is állhatunk. És szerintem nagyon fontos javaslatról van szó, az Európa, szociális Európával kapcsolatban. Sok sikert kívánok a tárgyalásokhoz Anyáskának és a többieknek. Nem lesznek ezek könnyű tárgyalások, de nagyon fontos, hogy megfelelő, eh, megfelelő kézzelfogható eredményt érjünk el. Ezzel ezt a részt lezártuk. Repertor for the opinion. Eleonora Forenza. A nyolcas eh, Eleonora Forenza jelentése a szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz. So, another point, point nine. Ő nincs itt, így áttérünk a kilences pontra. Mentesítés 2017, az EU általános költségvetése, Európai Bizottság, Malin Björk asszony a jelentéstevő. Itt a jelent, véleménytervezetről beszélünk, és megadom a szót Björk asszonynak parancsoljon. Eh, Eleonora Köszönöm szépen. Kollégám kicsit késik, úgyhogy lehet, hogy a két saját témával foglalkozunk először. Először is az általános mentesítés hármas fejezet kapcsán, hármas főcím kapcsán a bizottság és az ügynökségek. Mint látják, nagyon rövid véleményt fogalmaztam meg, és a szakbizottságunk szeretné biztosítani azt, hogy a gender mainstreaming eh, és az ezen a téren megvalósuló beruházások, eh, befektetések eh, valós eredményt érjenek el. Fontos, hogy bizonyos témákat fölvessünk itt. Említettem a Daphne programot, a szaporodás biológiai jogokat, és így tovább. Úgyhogy nagyon rövid voltam és azt gondolom, hogy amikor megnézzük a mentesítést, akkor mindenképpen meg kell néznünk eh, a részleteket, hogy a költségvetést hogyan eh, költötték el, eh, mind konkrét ügyek, mind a gender mainstreaming kapcsán. És ha megengedik, akkor rátérnék az Európai Nemi Egyenlőség Intézetére. Javaslom a mentesítést. Itt az intézmény a feladatát jól látta el. Hangsúlyozom, hogy mennyire fontos, hogy ez az intézmény működjék és a rendelkezésünk rájön. Nagyon fontos jelentést fogalmazott meg az embercsempészettel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban is, hogy az embercsempészet kapcsán nagyon komolyan meg oda kell figyelni a nemek közötti különbségek kérdésére. Fontos az aklatás témája, erről az intézmény ugyancsak írt, de ugye voltak problémák, amelyekről a sajtó is beszámolt, az intézmény pedig ígéretet tett, hogy ezen a területen folytatni fogja a munkát, úgyhogy ezzel meg is köszönném a lehetőséget. Thank you, thank you. Köszönöm szépen. Björk asszonynak. És Mater asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, e, elnök asszony. Árnyi kérdéstevőként egyetértek jelentéstevővel. abban, hogy az európai intézmények szellemében a költségvetési sort valóban egészítsük ki e, a nemek között egyenlőség kérdésével is és támogatom azt a költségvetési sort is, ami a Daphne program konkrét célkitűzésével kapcsolatos. Ezzel mutatjuk, hogy az EU elkötelezett a nők elleni erőszak mellett mindig is foglalkoztunk ebben a szakbizottságban ezzel a témával, és úgy gondolom, hogy ez lenne a világos, legvilágosabb jelzés a polgárhelyünk felé. A költségvetés részeként is, hogy támogatjuk ezeket a programokat, ez közvetlen támogatást nyújt a polgárok számára. Ez az egyik célunk, egyik legfőbb célunk. És mint mindig, nyitott vagyok a konstruktív párbeszédre. E, örömmel fogadom azokat a módosítókat, amelyek a szöveget jobbá teszik, a lehető legtöbb álláspont egybe gyúrásával, és nagyon fontos, hogy ezeket a programokat ne vonjuk meg a támogatást tőlük. Másrészt fontos, hogy a munka, amelyet végeznek, nem ideológiai alapú. Aki engem ismer, az pontosan tudja, hogy nem szeretem olyan ügyekben a párt zászláját lobogtatni, amelyek ennyire érzékenyek fontos, hogy bizonyos ideológiai megközelítéseket félre kell tennünk, és a közös jóért kell dolgoznunk itt például. a nemek közötti eh, egyenlőséget eh, céljául kitűző intézmény rendkívül fontos munkát végez ezen a területen, és a jelentések szerint a költségvetésüket felelősen használták fel, úgyhogy teljes mértékben támogatom a jelentéstevőt. Thank you, thank you very much, Ms. Matera. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megadom a szót a következő felszólalónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna köszönetet mondani Björk asszonynak a munkájáért és javaslatokért is, amelyeket beleépített eh, az anyagába. Ezekkel egyetértek, azokban szeretném hangsúlyozni, hogy a költségvetés eh, végrehajtása, ami a nemek közötti egyenlőséget illeti, ez nem teljesen nyert el az eh, nem, nem, nem kifejezetten vagyunk elégedettek az eredményekkel ezen a téren és ettől az utolagos elemzés kicsit bonyolultabbá válik a parlament. Hosszú évek óta azt kérte, hogy legyen egy kacsagatési sor, amely kifejezetten a Daphne céljait szolgálja. És szeret volna a célkérdezésekkel kapcsolatban nagyon sokkal jobb átláthatóságot teremteni. A Daphne láthatósága nem csak elvi célkérdezés, hanem operatív vonalkozásai vannak például az alapok, ezeknek a pénzeknek az eredményes felhasználását szakértő szinten kell elemezni. Úgy gondolom, hogy a költségvetés minden fejezetében helyes eljárás az, ha a nemek közötti egyenlőséget úgy veszük figyelembe, hogy ez mindenütt érvényesüljön, és ezt, ezt időben folyamatosan figyelemmel kell követni minden ágazatban. Másrészt szeretnék még egy kérdésről említést tenni. A szocialista árnyékjelentéstevő nevében, aki elnézést kérde, nem tud ma itt lenni például a köszönhet mondó jelentéstevőnek az erőfeszítéseiért. Ezen dossziék kapcsán egyetért a tervezete hangsúlyozza ennek az intézménynek a szerepét a nemek között egyenlőség ügyének támogatásában, eh, hiszen kiváló kutatómunkát végeznek, és a szakbizottságunk munkáját is támogatják, különösen az embercsempészet eh, elleni küzdelem terén a nemek közötti jövedelmi szakadék elleni küzdelem terén. A nemek egyenlőségére vonatkozó, egyenlőtlenségre vonatkozó index indikátor éves frissítése is említendő természetesen, és szeretnénk gondoskodni arról, hogy a migrációs és menedékügyi kérdésekben is érvényesüljön a nemek között egyenlőség kérdése ennek az intézménynek együtt kell működnie egyéb intézményekkel, annak érdekében, hogy minden politikában a gondolkodás homlokterébe kerüljön az összes nemek közötti egyenlőség vonatkozó megfontolás. Tekintettel arra, hogy ez az intézmény Európai Kutatási Központ e témakörben. Természetesen mindig fennáll a költségvetés csökkentésének kockázata az elmúlt néhány évben ez rendszeresen előfordult. Minden költségvetés és azonban megnehezíti az intézmény munkáját, úgyhogy szeretném további finanszírozást kérni. Szeretnénk eh, a eh, munkavállalói állományt, létszámát növelni, és ilyen módon eh, tudnánk a főbb érintetteket, érdekelteket hatékonyabban szolgálni, támogatni. Gabriela néhány módosítót be fog nyújtani az általán felvetett imákban, és nagyon nagy örömmel dolgozik együtt majd a jelentéstelővel és más kollégákkal is ezen a dosszién. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Pizzerno. Uh... Köszönöm szépen. Bjorka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a javaslatokat. Úgy érzem, hogy nagyon jó jelentést fogunk készíteni mind a költséget és hatás mentesítése kapcsán, mind az intézmény munkája kapcsán. Mindannyian, akik feministaként dolgozunk ezen az ügyön, úgy gondolom, hogy ott dolgozunk, ahol kell, E, költségvetési támogatást követelünk, e, a források biztosítását követeljük, és úgy gondolom, hogy e, a feminista küzdelem igazándiból akkor tud valóban eredményre jutni, amikor ilyen kemény kérdésével, mint a finanszírozás, tudunk eredményeket elérni. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Uh, Köszönöm szépen, mondja az elnök. A határidő a módosítók benyújtására november 30-a mindkét eh, téma kapcsán. a nemek közötti egyenlőség Európai Intézményének költségvetése és az általános költségvetés mentesítése kapcsán egyaránt. Köszönöm, most pedig Eleonora Forenza asszonyra várunk. Ms. Uh, Ms. Ms. Sorry, my colleagues are saying that uh, Ms. Ferenza will be here at 10.30, so... 10.30-kor fog ide érni, mondja a bír képviselő, úgyhogy az elnök és a képviselők döntsék el, hogy akkor most hogy járjunk el. Yeah. So, now, now uh, we'll stop our meeting. Akkor 10 perces szünetet tartunk, 10.30-ig, és megvárjuk a Referenza asszonyt. Köszönöm, mondja az elnök. okay. Uh, we continue our meeting and point eight on the agenda. Uh, establish... Folytatjuk a, um, napi rendi pontok taglalását, uh, nemzetközi együttműködési eszköz, Eleonora Forenza asszony jelentéstevő, a módosítókkal foglalkozunk, és most Forenza asszonynak adom meg a témában a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy megvártak, míg megérkeztem. Köszönöm szépen az elnök asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőnek a munkát. Köszönöm a rendelethez való hozzájárulásukat. Mint mindannyian tudják azt, hogy amikor az ember egy ilyen rendeleten dolgozik, akkor ez egy nagyon nehéz, kényes munka a módosító kapcsán is, viszont sikerült mindezt tető alá hoznunk. A rendelet nem vette figyelembe a gender perspektívát, de a jelenlegi szöveg, amelyet sikerült kidolgoznunk, mégiscsak jelentős mértékben javult a FEM-nek és egyéb sötétes bizottságoknak saját kompetenciájuk van, de itt nagyon fontos egyértelmű jelzést küldenünk, és ez a migráció, a bevándorlás témája. Ez a rendelet a tagországokkal szeretne együttműködni, szomszédos országokkal, és itt a bevándorlási menedzsment kapcsán egyértelműek az iránymutatások. Azt gondolom, hogy az emberi jogok az egyik legfontosabb alapkő, és nagyon fontos itt jelentős erőfeszítéseket tenni, azért, hogy szakbizottságunk is egyértelmű jelzést küldjön. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Forenza asszony! Bonifá asszony! I'm actually speaking on behalf of Claire Moody, who was... Claire Moody asszony nevében szeretnék szólni, aki az egyik jelentéstől a témának, de a budgetben kell szavaznia. Sajnálom, nem tud itt le- lenni. A szocialisták árnyék jelentéstevőként kell üdvözli a jelentéstevő eltökéltségét a nők és lányok megerősítése érdekében, illetve az LGBT közösség kérdését illetően. A jelentő, jelentéstevő elismeri azt, hogy a nőjogi e, szervezetek szerepe is meghatározó. Ez a jelentés a különböző területeket e, átnyúló megközelítést alkalmazza, a civil társadalom, illetve a nőjogi szervezetek szerepét. Jelentés, elég jelentéstevőként Claire szeretne megerősíteni a jelentéstevő üzenetét, a gender mainstreamingre szeretne jobban összpontosítani, illetve a nők szerepére, mint békefenntartók szerepére, illetve arra a tényre, hogy az éghajlatváltozás súlyosan érinti a nőket nagyon fontos tisztességes munkahelyeket teremteni, a legérzékenyebb csoportok számára, a mikrovállalkozások számára, amelyek tulajdonosai nők. Kell köszönetet szeretném mondani a kollégáknak, akik jelentős erőfeszítéseket tettek, és várja a végső szakaszt, majd köszönöm. Köszönöm. Hannibal asszony. Floor to the commission. Most a bizottságnak szeretnék szót adni. Good morning, my name is Réka Vasas. Köszönöm, Réka Vasasnak hívnak. A DEFCO uh, Digit képviselem, és először is köszönöm szépen a konstruktív módosító indítványokat, amelyeket a szakbizottság megfogalmazott. Csak néhány uh, dologra térnék vissza. Elhangzott az, hogy uh, a gender mainstreamingre jelentősebb hangsúlyt fektetni a jelentéstevő. Ez az NDICI javaslatnak már jelentős részét teszi ki, és nagyon fontos az EU konszenzusa az EU nagyon fontos, hogy teljes mértékben eltökélje magát a gender egyen, esélyegyenlőség mellett, illetve a szexuális és reproduktív jogok mellett. Ezt a területet gyakran a tagországok kezelik, és a bizottságnak különböző kompetenciái vannak a közös programokon keresztül a tagországokban. Fontosnak tartjuk a témát, és üdvözöljük a vitát is más szakbizottságokkal együtt a parlamentben. Köszönöm. Uh, uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Forenza asszonynak adom vissza a szót, a jelentéstevőnek parancsoljon. Molte grazie per... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat köszönöm az jelentéstevők munkáját. A következőket szeretném elmondani. A gender mainstreaming horizontális jellege, ami munkánkat teljes mértékben meghatározza, a szexuális és reproduktív egészség kérdése. Azt gondolom, hogy ezen a területen nagyon fontos Fontos, hogy az állásfoglalás indítványunkat ne rendeljük alá más szakbizottságoknak, és ne pusztán bizonyos hézagokat töltsünk be ezzel. Nagyon fontosnak tartom a szexuális és reproduktív egészség garantálását, hiszen ez egy alapvető emberi jog, illetve szakbizottságunknak kötelessége ezzel a témával foglalkozni. Fontos, hogy ne tegyünk különbséget a eh, eh, eh, reguláris és irreguláris bevándorlók között. Nagyon fontos az alapjogok védelme érdekében cselekedni. Remélem, hogy a szavazásig továbbra is ebben az irányban do- tudunk tovább dolgozni az elsoglási indítványon. Köszönöm szépen, Forenza asszony! yes, the vote in our farm committee on the 27th of uh, November. November 27-én szavazunk itt a szakbizottságban az anyagról. There is no expert, no, no, no expert. Before I get it, uh, so, so small, a few minutes break, okay? We'll start at 11 o'clock, but... Szünetet tartunk 11-kor, de lehet, hogy egy kicsit 11 előtt újra tudjuk folytatni a munkát. At 11, okay, we will start at 11. Yeah. Rendben, akkor 11-kor kezdjük a meghallgatást, és addig szünetet tartunk. Uh, we will start our... Uh, Kezdjük meg a meghallgatást, a 11-es napi rendi pontunkat. A, a, a családon belüli szexuális erőszak gyermekáldozataival vagy tanúi. Először is szeretettel köszöntöm a spanyolországi látogatók csoportját, a szexuális erőszakkal foglalkozó szakértőket. Szeretettel köszöntjük Önöket! A családon belüli erőszak a gyermekek jogának megsértése, független attól, hogy itt ők áldozatai vagy szemtanúi a családon belüli erőszaknak. A családi erőszak hátrányosan érinti a gyermekek fejlődését, és a szexuális erőszak megakadályozza a gyerekeket azon joguk gyakorlásában, hogy biztonságos otthonban éljenek. Sok különböző módon nyilvánulhat meg az erőszak, lehet ez szexuális, pszichológiai vagy fizikai az erőszak. A Fennbizottság a meghallgatáson és az eszmecserén keresztül a négy meghívott tanácsadóval azon gyermekek problémáival foglalkozik, akik nemi erőszak áldozatai, elszenvedő, illetve szemtanúi, illetve vannak olyan esetek, amikor a gyermekek anyát az apjuk ölte meg. És most pedig kezdjük meg az eszmecserénket, és szeretném átadni a szót Marisa Soleto Avilának, a Women Foundation a női alapítvány igazgatójának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Köszönöm szépen az Európai Parlament szakbizottságának, hogy meghívtak bennünket, és részt vehessünk ezen a meghatáson. Szervezet, társadalmi szervezet vagyunk, e, női alapítvány, és szeretnénk a munkánk tapasztalatait megosztani önökkel. Az a kapcsolatban, hogy a gyerekekre, a kislányokra milyen hatása van, hogyha olyan környezetben élnek, ahol a nemi alapú erőszak jelen van a családban, Spanyolországban. Van e, jogalkotás a nemek közötti erőszakkal szemben. Elsősorban a nők elleni erőszakról van szó élettársuk, házastársuk részéről, amely lehetővé teszi számunkra az, hogy a rendelkezés álló nagy statisztik alapján megismerjük, hogy milyen hatással van a nemek közötti erőszak a gyermekekre és 14 éve eh, eh, ér már ez a törvény, és azóta számtalan kérdés merült föl, hogy hogyan lehet ezt a jogalkotást eh, javítani. Azt szeretném önökkel megosztani, hogy mik a végkövetkeztetéseink, és rendelkezésre szeretném bocsátani a ismereteink egy részét, adataink egy részét. Először is az eredeti jogalkotás 2004-ben valószínűleg megfeledkezett eh, egy kis, vagy nem is ilyen kis vonalkozásról, amikor is a gyermekeket eh, nem nevezte meg áldozatként olyan esetekben, amikor a férfi erőszakot követ el, eh, erőszakosan lép fel a nővel, az anyával szemben az anya bántalmazása esetén ugyanis a gyermek is áldozat, hiszen a, soha nem csak tanulja az erőszaknak a gyerek. A hivatalos adatok azt mondják, hogy a társuk által megölt asszonyok 70%-át hát 70%-a anya, tehát a gyermekek nagyon gyakran az ö, ö, anya ellen intézett támadás, eh, erőszak idején a gyermekek eh, tanúként jelen vannak, és közvetlenül eh, áldozatai ennek az erőszaknak maguk is. Az isztambuli egyezmény 2015 óta ennek szellemben is Spanyolország már elismeri közvetlen áldozatként a kisfiúkat, kisgyermek, kislányokat, kisgyermekeket, az anya ellen elkövetett erőszak esetén. Nos, a tanulmányokból azt látjuk kirajzolódni, hogy eh, ha olyan környezetben élnek a gyermekek, ahol az erőszak felüti a fejét, akkor eh, ez a szellemi, lelki, eh, értelmi fejlehetőséget befolyásolja, és meghatározza a jövőbeli lehetőségeiket is és a jogalkotás nem mindig ad választ megfelelő módon, e, és nem mindig tud olyan mechanizmusokat e, mozgosítani, amelyek megvédenék a gyermekeket. Hivatalos adataink vannak a spanyol statisztika alapján. Spanyolországban e, a halálos áldozatok száma 2003 óta elérte az 1000 főt, 2013 óta vannak adataink a gyermek áldozatokról is. 27 fiút, lányt, gyermek, kisgyermek veszette életét a nők elleni erőszak részeként. Ugyanakkor ugye ezres létszámban váltak árvává gyermekek az anya elleni erőszak, illetve gyilkosság eredményeként. És hogyha megnézzük, hogyha az, igazgatás, az igazságügyi adatokat, akkor azt látjuk, hogy az esetek nagy részében az elkövetőtől, a bántalmazótól nem vonják meg a láthatási jogot, nem vonják meg a szülői jogot, akkor sem, hogyha egyébként fizikai bántalmazták, vagy, vagy adott esetben megölték a másik szülőt, az anyát. Továbbra is kapcsolatot tartanak a gyermekekkel, ami rettenetesen veszélyes a gyermekekre nézve, hiszen hiszen például 2000, ott erre nincsen hivatalos statisztikán, de például 2015-ben egy parlamenti kérdésfelvetés következtében a büntető intézetek, büntetőségrető intézetek beszámoltak arról, hogy évente kb. 40 fiatal korú ment elláthatása a börtönbe, hogy meglátogassák azt a szülőt, e, apát, e, aki egyébként az ő édesanyjukat e, megölte, vagy bántalmazta. Tehát vannak olyan családok, akik mondjuk örökbe fogadnak egy elárvult gyermeket, majd a törvénykötelezőket arra, hogy a gyerek meglátogassa az édesanyja gyilkosát a börtönben. Ez rettenetesen negatív, hiszen ezeknek a gyerekeknek az őket ért szenvedést, az őket ért megaláztatást, bántalmazást nem nagyon lehet orvosolni. A feminista mozgalom, a női szervezetek, eh, a gyermekvédelmi szervezetek követelik a spanyol törvénykezés, eh, a törvények eh, javítását természetesen. Az egyik kérdés, amit alapvetőnek találtunk, az például megpróbáljuk megalapítani azt, hogy a szülők közötti erőszak legyen olyan tényállás, amely oda vezessen, hogy a szülői jogokat föl lehessen függeszteni. Tehát, hogyha egy férfi egy nő ellen erőszakot követel, akkor önmagában ez bizonyított esetekben automatikusan a szülői jogok elveszítését jelentse. Azzal függ el ez össze, hogy nagyon gyakran az elítélt bántalmazók gyakran szülőként megakadályozzák azt, hogy a e, gyermekek e, e, használ, hozzáférhessenek azokhoz a pszichológiai támogató szolgáltatásokhoz, amelyeket az állam egyébként számukra, mint áldozatokra biztosít. Jelen pillanatban olyan reform folyamat folyik ezen a téren, amely, amely itt említendő, ugyanakkor Eh, ennek nyilván van egy parlamenti kontextus, Európai Uniós kontextusa is, eh, hiszen a családi jogok értelmezése nagyon gyakran nemzetközi jellegű kérdéskör. Szerencsére a nők elleni eh, erőszak esetében az isztambuli egyezmény tulajdonképpen homogenizálta az Európai Uniós célkitűzéseket, és világos, hogy az államok felelőssége megvédeni gyermekeket a bántalmazást elkövetőktől. A hágai egyezmény ugyanezen területen nagyon jelentős anyag, akkor is, hogyha bizonyos tagállamok ezeket a rendelkezéseket, vagy ezeket az egyezményeket nem feltétlenül ratifikálták a bírósági gyakorlat gyakran a szülő-gyermek kapcsolatot fölé helyezi bármilyen más kapcsolatnak, és az a gyakorlat, hogy a, mondjuk az apa és a gyermek közötti kapcsolatartási jogot akkor is ö, ö, elsődlegesként kezeli a bíróság, amikor adott esetben az apa bántalmazta vagy megölte az anyát. Úgyhogy mindenképpen fontos lenne, hogy olyan ajánlások szülessenek a tagállamok felé, amelyek nem csak homogenizálják eh, a eh, az ezzel kapcsolatos eh, jogi rendszert, ami szerintem egyébként nélkülözhetetlen, hanem szükség van a családok jogaira is figyelni olyan értelemben, hogy amennyiben az egyik szül a másik ellen erőszakos cselekményt követel, akkor ne az ő szülői jogai élvezzenek elsőbséget, hanem a család békés élethez való jogai. Fontos tehát, hogy a nemek között erőszak tényállása, hogyha bizonyított, akkor korlátozó tényezőként működjék a jogban ezeknek a gyermekeknek a jogait is meg kell védeni, és joguk például az, hogy békén hagyja őket az az ember, aki az édesanyjukat bántalmazta vagy megölte. Vannak olyan családok, amelyek szervezetként lépnek föl az áldozatok védelme terén, és gyakran az áldozatok gyermekeit nagynénik, nagybácsik, távolabbi rokonok veszik a szárnyuk alá, és úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy átgondoljuk, hogy mik a következményei a nők elleni erőszaknak, de nem csak a nőkre, hanem a gyermekekre is. Nem tudjuk igazán, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek azok a befogadó szülők például, akik az így elrámra gyermekeket nevelik, és számtalan bürokratikus és egyéb probléma van, és persze a szülői felelősség, a szülői joggal jár, a szülői felelősség természetesen is probléma van. Egyre többet tudunk ezekről a kérdésekről természetesen, de fontos, hogy ez az így a gyermekvédelmi szervezeteknek a honlóterében is kerüljön, és jelen pillanatban olyan törvényalkotási folyamat van folyamatban, amely a gyermekvédelemben nagyon súlyosan figyelembe veszi azt, hogy a gyermekeket meg kell védeni azoktól a szülőktől adott esetben, akik a másik szülelen erőszakot követtek el. Tehát tudnunk kell, hogy mik ezeknek a családoknak a nehézségei, eh, tudnunk kell, hogy milyen kívásokkal állnak szemben ezek az emberek, eh, hogy, hogy tudjuk, hogy a, az így áldozattá vált gyermekekkel együtt élők, idősebb testvérek és így tovább milyen problémákkal néz, eh, szembesülnek. Ennek kapcsán bátorítjuk az Európai Parlamentet arra, hogy a tagállamokat bátorítsa egy általános tanulmány elvégzésére ezen a területen, hogy minél megalapozottabbak legyenek a lépéseink, és ezzel be is fejezném a felszállásomat. Köszönöm. Thank you, thank you very Köszönjük szépen Marissa Szoleta a világasszonynak, és most pedig szeretném megadni a szót dr. Clarissa Samuels Sherrynek, az, az Máltai Egyetem családtudományi tanszékén vezetőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony, a meghívást. Nagy öröm számomra, hogy szólhatok a bizottság, illetve az Európai Parlament előtt és nagy elégedettséggel tölt el, hogy a gyermekek tapasztalatai, élményei jelentőséget nyernek, hiszen a gyermekek gyakran hát figyelmen kívül maradnak, és nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy min is mennek át a gyerekek, és azért jöttem itt, hogy olyan hát asszonyoknak a hangját képviseljem, akik gyerekként családon belül erőszaknak az áldozatai tanulni voltak, úgyhogy itt tulajdonképpen itt őket képviselem, és ezen kívül, hogy egyetemi oktató vagyok, magam is gyakorló pszichológusként, családterapeutaként dolgozom. Tíz éve dolgozom a családon belüli erőszak és a családterápia területén, úgyhogy hát ezért jöttem, és ezt tudom felajánlani önöknek. Egy prezentációval szeretném kezdeni, szeretném azonban Anitának egy, egy idézetével kezdeni. Ő egy 35 éves nő, és azt mondta, hogy hát hova is mész, hogyan, hogy szólhattam volna, és főleg kinek nem olyan könnyű megszólalni, hát félelem és terror van, még egy felnőtt nő is fél, amikor családon belüli erőszakról van szó, nem hogy egy gyerek. Az ember teljesen egyedül van, és azt érzi, hogy csak egyszerűen létezik, de nem él az ember. Szeretnék bemutatni Jessica-nak a tapasztalatát is. Ő egy 43 éves nő, és hát áldozat, illetve tanúja is volt családon belüli erőszaknak, és hát az apja megölte az anyját. Ő ezt mondja, igen, hát ő az étteremben dolgozott. Nagyon későn jött mindig haza, és részeg volt, és aztán szexelt anyánkkal. Hát, és nem is tudom, mi történt. Hát, gondolom, hogy álmos volt, vagy nem engedte. Hát, általában az ember nem szeret háromkor hajnalban fölébredni. Úgyhogy mostanában már értem ezt. Aztán elkezdte őt verni, egyre többet, és hát ez mind a szemünk előtt történt. Ez borzalmas volt. Volt, hogy egy söprűvel, volt, hogy a fejbe verte, akár egy ékszeres dobozzal, vagy más, bármi más, hogy ide-oda lögdöste. Úgyhogy ebből rengeteget láttuk. És hát volt, hogy fölébresztett engem az anyám azért, hogy vele menjek a mosdóba, a étszére. Ennyire félt az apámtól. Nos, hát amint láthatjuk, ezek a gyerekek nem csak vagy szemtanúk, vagy áldozatok, hanem mindkettő résztvevők, nem csak megfigyelők, vagy szemlélői a családon belül körüli erőszaknak, és ők ezekben a családokban élnek, élik a napi életüket, és hát az egyik ilyen elszenvedő azt mondta, hogy meg kell érteni a családi kontextust, mert a családi erőszak nem minden nap történik. Vannak jó napok, és vannak olyan napok, amikor az apám megveri az anyámat, és megver engem is olyan is van, hogy a gyerekek megpróbálnak beavatkozni, vagy olyan is, hogy arra kényszerítik őket, hogy szálljanak be, és álljanak valakik mellé. Úgyhogy mindez megnehezíti ezt a képet. Mi nézzük, mi a problémának a terjedelme. Az Egyesült Államokban 15 millió gyerek van kitéve ennek, 7 millió közül extrém erőszaknak van kitéve. Az Európai Unióban tudjuk, hogy a 2014-es FRA kutatás szerint 23%-a a nőknek van kitéve fizikai, szexuális vagy pszichológiai erőszaknak 15 éves kora előtt. 73%-a az európai nőknek jegyezte azt, hogy a velük élő gyerekek is tisztában vannak, vagy figyelik, szemlélik az e-, erőszakot, de nem tudjuk, hogy pontosan hány gyereket érint az erőszak. Pillanatnyilag az Eurostat egy kutatást, vagy egy felmérést végez ezzel kapcsolatban, és ebből talán származik majd adat a gyerekekre vonatkozóan és arra vonatkozóan is, hogy hány gyerek kénytelen a családon belüli erőszakot szemtanúként elszenvedni, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesznek adataink, amik megerősítik a kolléganőm által és elmondottakat. Áttérve a komplexitására a problémának, tudjuk a kutatásokból és a tapasztalatból, hogy a családon belüli erőszak a gyerekek ellen elkövetett erőszak más formájával együtt létezik, úgyhogy általában elég komoly átfedés van, 20% és 70 90% közötti arányban a gyerekek másféle erőszaknak is kívánnak téve. Megint Anitát idézném, kérdeztem, hogy tőle az apát akkor is féltél, mikor fiatal voltál? Igen, igen, féltünk tőle, borzalmasan rettettünk tőle, ránk nézett, és már az önmagában halálosan megijesztett. Abból értettük, hogy meg fog minket verni és hát egész életünkben emlékszünk ezekre a verésekre, és valóban egész életünkön végig kísérez, egyszer egy slaggal vert meg, máig, máig is emlékszem erre, a verésre, ez az ilyen kerti slag volt, és hát elmesélte, hogy elment, vett valami édeséget, és amikor visszaérkezett az otthonába, akkor az édesapja kékre, feketére verte, mert mivel nem kapott pénzt erre az édeségre, azt hitt, hogy ezt ellopta valakitől. Ugyan, hogyan érinti a családon belüli erőszak a gyermekeket? Tudjuk, hogy a tanulmányok nagy része arra utal, hogy különböző megfelelő pszichológiai, érzelmi, viselkedési, szociális és iskolai problémákhoz kapcsolódik, fennáll a kockázata a további depressziónak, félelemnek, rettegésnek és egyéb szimptomáknak. Úgyhogy traumáról beszélhetünk itt, és különböző flashbackek is jelentkeznek, valamint olyasmikről, mint például az agresszió, hiperaktivitás, különböző csalások, és így tovább. Úgyhogy ezek a gyerekek felkeresik a szolgáltatást, olyan is van, hogy ADHD-val kezeljük őket, noha családon belül erőszakról van szó, és van, hogy nem a megfelelő kérdést tesszük föl, arra vonatkozóan, hogy valóban családon belül erőszakról van szó. A longitudinális tanulmányok mit is mutatnak? Noha a gyerekek egy része nagyon ellenálló, a gyerekek borzalmas élményeknek vannak kitéve. A 2016-os tanulmányból azt tudjuk, sok, van egy ilyen sleeper, vagy ilyen lapangó hatás, úgyhogy ha mérjük a családon belüli e, erőszak hatását e, hosszabb időn keresztül, azt tapasztalhatjuk, hogy a családon belüli erőszaknak a következménye növekszik, vagy felerősödik, úgyhogy e, felül kell vizsgálnunk az ellenálló képességgel kapcsolatos elképzelésünket. Mi történik hosszú távon? tudjuk, hogy a trianguláció, tehát amikor az ember belevonódik a szülők harcába, illetve a parentifikációt, amikor az ember szülőjévé válik a saját gyere, szülőjének, ezek hatások, és ezek a hatások nem érnek véget, amikor a gyerek felnő. Vannak úgynevezett trauma örökségek, különböző érzelmek szabályozásával, korlátozása, ugyanakkor vannak fordulópontok segítséggel, úgyhogy meg kell ezt is vizsgáljuk. Egy kérdés gyakran fölmerül, az áldozatok maguk is elkövetővé válnak hosszú távon, vagy pedig maguk áldozattá válnak. Hát itt a jó hír, mert noha a családon belüli előszak komoly kockázati tényező nem feltétlenül vezet ahhoz, hogy elkövetői váljanak. Tehát ezzel azt mondom, hogy akik ilyen élményt szenvedtek el, nem jelenti azt, hogy nem érezik úgy, hogy ezt ők nem tudnák megváltoztatni. Az hogyha korán elhagyják az iskolát, az különböző problémákhoz vezet, bűnözéshez, tiltott anyag használathoz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek azok a területek, amikkel foglalkoznunk kell megakadályozni a családon belüli erőszakot. Mik a védelmező tényezők? Megfelelő kapcsolata nem erőszakos partnerrel. Itt ezek a területek ahogy koncentrálnunk kell, a pozitív szülői részvétel, a pozitív iskolai környezet és megfelelő kapcsolat a tanárokkal, illetve elfogadás a kortársak részéről, akik maguk nem deviánsok. No hát, mik, ezek, mik a politikai implikációk? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Európai Unióként megfelelő tanulmányba fektessünk, megismerkedjünk a számokkal, megfelelő globális státuszjelentésünk van a WHO részéről, hét evidencia alapú stratégiát ismerünk, amiket elfogadtak már, és amelyek fontosak az erőszak megakadályozása szempontjából a korai beavatkozásba kell befektetnünk, a szűrést kell megerősítenünk, és a megfelelő szolgáltatásokat kell megerősítenünk nem szabad megfeledkeznünk az apákról, a férfiakról sem, akik ugye az elkövetőkről, illetve a konszolidáló szolgáltatásokról a szolgáltatásokról, amelyek az anyáknak és a gyermekeknek nyújtanak segítséget, külön-külön vagy együttesen a leghatékonyabb és a legsikeresebb pszichológiai javulást vagy gyógyulást hozhatják. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném átadni a szót Sandy Blanchettnek, az Egyesült Nemzetek Gyermek Alapjának az igazgatójának. Ezt megelőzően azonban szeretnék, szeretném üdvözölni az ö, olasz látogatóinkat, akik az emberi jogok területén dolgoznak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a meghívást hogy egy olyan témáról beszélhetünk, ami az UNICEF mandátumának hát küldetésének a középpontjában van. Szeretném megkérni önként, hogy először is, hogy emlékezzenek arra az időszakra, amikor önök gyermekek voltak, mi volt az életük központi témája? Ha problémájuk adódott, kihez fordultak? Amikor megsérültek, vagy megbántották önöket, kihez fordultak? Gondolom a családjukhoz, az otthonukhoz minden gyermek jogosult és szüksége van egy biztonságos otthonra, erőszak nélkül, ahol a szülők támogatják és szeretik őket. Hogyha a külvilág gondot okoz, akkor kell legyen egy olyan otthon, ami támogatást és megnyugvást hoz. Ezt tartalmazza a gyermekjogait eh, tartalmazó egyezmény, amit a világ valamennyi eh, ország ratifikált, és ez a világ eh, számos országának törvénykezésében is szerepel. Ennek ellenére tudjuk, és hát a tanúvállomásokban hallottuk is, hogy túl sok gyermeknek az otthona van nagyon távol attól, hogy ilyen biztonságos környezetet jelentsen. Nehéz adatokhoz jutni, mert a családon belüli erőszak az egyik leginkább rejtőzködő formája vagy módja az emberi jogok megsértésének. Tudjuk, hogy sok száz, sok száz millió gyermek esik áldozatul a családon belüli erőszaknak évente. Becsléseink szerint csak nem 300 millió gyermek, kettő és négy éves kör közötti gyermek, tehát itt nagyon kicsi gyerekekről beszélünk, tapasztal erőszakos viselkedést a gondozóik részéről rendszeresen, és mégis világszerte 176 millió gyermek, aki 5 éven aluli él az anyjával, aki partner erőszak áldozata maga is. Ahogy ez korábban elhangzott, a családon belüli erőszak, vagy a nők ellen elkövetett nemi erőszak szorosan kapcsolódik a gyermekek ellen elkövetett erőszakhoz és hát ennek mély és erős hatása van a gyermekek életére. Ezen túl a családra vagy az egyénre gyakorolt tragikus hatáson, ez hatalmas társadalmi költséggel is jár. Alá szeretném húzni azt, hogy a gyermekek elleni és a nők elleni családon belüli erőszak nem korlátozódik bizonyos országokra vagy földrészekre, nem korlátozódik bizonyos etnikumokra, vallásokra vagy szocioekonomiai állapotra. Ez egy globális jelenség, ami valamennyi társadalmat hát áthatja. Ami a gyermekek ellen elkövetett erőszak hatását illeti, itt részben ismétem az előttem elmondottakat, ez közvetlenül vagy közvetlenül érintheti a gyermekeket, a e, csecsemők és kisgyermekek, akik e, családon belüli erőszakot e, szenvednek el, akkora erő, érzelmi stressznek vannak kitéve, hogy az károsíthatja a fizikai, érzelmi és szociális fejlődésüket. Tehát az agyukat érinti ez, és a kognitív és érzéki növekedésüket, fejlődésüket érinti ez, úgyhogy drámai konzekvenciái vannak ezek az elég, egész életükre vonatkozóan, tehát nem feltétlenül korlátozódik ez időben. Az erőszak érinti a tanulási képességüket és az iskolai teljesítményünket. Van egy olyan tanulmány, ami azt mutatta, hogy a erőszaknak kitett gyermek gyerekek 40%-a rosszabbul olvas, mint a nem erőszakos környezetből származók. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyermekek és kamaszok rosszabb munkalehetőségekkel kell, hogy számoljanak, inkább kivannak téve a szegénység veszélyének. Ez kapcsolódik a betegség, a depresszió és hasonló tendenciák kockázatához is. A tiltott anyag használatokhoz, a korai terhességhez, és így tovább ez az empátia eh, eh, elvesztéséhez is vezethet, illetve szociális képességek csökkenéséhez. Eh, ezek a gyermekek agresszívebbek lehetnek, a bullyingnek lehetnek kitéve, és háromszor gyak, valószínűbb, hogy verekedésben vesznek részt. A fiúk és a lányok különbözőképp reagálnak, a gyermekek a nem erőszakot gyakran internalizálják. Az egyik tanulmányunk azt mutatja, hogy a gyerekeknek csak nem fele, itt a 15-19 évesekről beszélünk világszerte, úgy gondolják, hogy a férj néha jogosult megverni a feleségét. A fiúk, akik toxikus maszkulinitással nőnek föl, lehet, hogy ahhoz vezeti őket, hogy később maguk is nem erőszakot kövessek el. Szeretnék rámutatni a gyakorlatnak a kérdésnek a sürgősségére, hiszen a családon belüli erőszakról, vagy nem erőszakról beszélnünk, de talán érdemes volna ezt globális, vagy európai, vagy nemzeti szükséghelyzetnek nyilvánítani, el akarjuk követni bármilyen ilyen erőszakot, mert amikor ez megtörténik, hát ahogy elhangzott, a gyerekek ellenállóak, és ezt leküzdhetik, de mégis mély traumát élnek át. Tehát a megelőzés a legfontosabb, és hát az érzékenyítési kampányok, a szülőknek szánt kampányok mindenki számára elérhetőek kell, hogy legyenek, nők, férfiak, fiúk és lányok számára annak érdekében, hogy megértsék azt, hogy a családon belüli erőszak az hibás, és bármilyen erőszak hibás, és hogy vannak alternatívái az erőszaknak, hiszen gyakran találkozunk olyan szülőkkel, akik hát nem tűnik, hogy nem tudják, hogy mit lehetne még tenni amellett, hogy kiabálnak, vagy hogy megverik a gyereküket. Talán azt is tudniuk kell a szülőknek, és tulajdonképpen a gyerekeknek is, hogy jogi következményei kell, kell számoljanak az elkövetők, és innen abszolút fontos az, hogy megtörjük ezt az erőszak körforgást. Már korai kortól kell, hogy legyenek alternatív szerepmodellek, és itt fontos szerepet játszanak az iskolák, támogatjuk az olyan iskolai programokat, amelyek az erőszak csökkenéséhez vezethetnek oly módon, hogy pozitív értékeket és pozitív viselkedést alakítanak ki a gyermekekben, elkerülve az agresszív viselkedés fel kell kelteni a figyelmet a családon belüli erőszak hatásaival kapcsolatban is, és hát nyíltan kell beszélnünk erről a kérdésről. A családon belüli erőszak nem olyasmi, amit, ami hát négy fal között történik, és ami a családnak a problémája. Ez egy szociális probléma, tehát az egész társadalom tájékozott kell legyen, és hát a védelmi politikákat támogatnia kell mindenféle erőfeszítésnek, ami a hagyományokat és az attitűdöket megváltoztatja, úgyhogy amíg hallgatunk, addig ezek a gyakorlatok fennmaradnak a nemi normákra is összpontosítanunk kell, hiszen ezek segítik az elkövetőket. Tudjuk, hogy az erőszak elsősorban így a nagyobb részben a nőket és a gyermekeket érinti, úgyhogy a szociális munkások és az egyéb gondozók, egészségügyi szakembereket különösen képezni kell, és mind a fiúknak, a lányok, mind a férfiaknak, a nők, férfiaknak, nőnek tudniuk kell, hogy bármilyen formájú erőszak elvetendő. A gyermekeknek tudniuk kell azt, hogy nincsenek egyedül, és hallottuk az egyik tanúvallomás alapján. Tudniuk kell azt, hogy vannak olyan felnőttek, akik gondoskodnak róluk, megvédik őket, szociális munkások, tanárok, orvosok, Um, családtagok, és néha valamelyik szülő. Nagyon fontos, hogy ezek a felnőttek rendelkezzenek azokkal a képességekkel, hogy mire van szükségük az ilyen gyermekeknek. Nagyon fontos, hogy megfelelő szolgáltatásokat nyújtanak. Ez pedig a megfelelő szolgáltatások uh, nyújtásához vezet. Fontos, hogy ezek holisztikusak legyenek, és kitérjenek a gyermekek igényeire a gyermek nem mehet pusztán az egyik szolgáltatástól a másikig, és nem várhatjuk el a gyerekektől és a tinédzserektől sem azt, hogy ők maguk keressék meg a szolgáltatásokat. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan kontaktpont, amely segíti a hozzáférést ezekhez a szolgálatokhoz, illetve a szükséges eljárásokhoz. És nagyon fontos, hogy ezek a szolgálatok minden gyermek igényeit figyelembe vegyék, hiszen különbözőek a gyermekek, tehát fontos, hogy rugalmasak legyenek a szolgáltatások. Szeretnénk az országokat arra ösztönözni, hogy erősítsék meg a jogi kereteiket az erőszakra adott válaszadáson. Sokoló az, hogy jelenleg pusztán 60 olyan ország van, amelyek eh, teljes mértékben megtiltják a testi fenyítést otthon több mint 600 eh, millió gyermek 5 év alatti számára jelenti azt, hogy nincsen számukra jogvédelem. Tehát ez ez azt jelenti, hogy a, a szülők sem tiltják meg e, e, ezt a fenyítést. Nagyon fontos, hogy nem magánügyről van szó az erőszak esetében, hanem egy közügyről. Nem arról van szó, hogy e, a szülőket börtönbe szeretnénk tenni, mert pofontattak a gyermeküknek. Nagyon fontos, hogy ezt a magatartást megakadályozók. Svédország példája alapján kiderült azt, hogyha um, büntető eljárás alá vetik a szülőket ilyen magatartás miatt, akkor ez különböző folyamatok eltolódásához vezethez. Nagyon fontos, hogy az isztambuli konvenciót minél több ország aláírja. Nagyon fontos a megfelelő adatok szolgáltatása, hiszen, mint említettem, az erőszak nem négy fal között történik. Nagyon fontos, hogy a gyerekeket, nőket érintő erőszakról megfelelő adatokat gyűjtsünk. Vannak olyan országok, amelyekkel kapcsolatban nincsenek adatok ami az adatok gyűjtését illeti eh, terjesztését nagyon fontos lesz az előrelépés eh, utánkövetéséhez, illetve a nemzetközi közösség és a nemzeti szereplők eh, felelősségvállásának erősítését is segítheti. A fenntartható fejlesztési célok segíthetik mindezt, hiszen ezek a célok foglalkoznak három cél kapcsán a erőszak témájával, és nagyon fontos, hogy itt is legyenek adatok. Meg vagyunk győződve arról, hogy a gyermekek védelme az erőszakkal szemben egy békésebb társadalmat teremthet, amelyre a 16-os számú fenntartható fejlődési cél is kitér. kitér. Ehhez egyéni és kollektív felépésre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Szent Blanchett hozzászólásán. Most pedig eh, Pierre-Yves Rosszének adom meg a szót, aki eh, attaséja a mm, francia közösségnek eh, Brüsszelben a gyermekek jogaival foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm hogy erről a témáról beszélhetek. Egy nagyon fontos témáról van szó az általános képviselő szerepjében. Ez egy olyan intézmény, amely független, a gyermekek jogait követjük figyelemmel a francia közösségben, a frankofon területeken, Belgiumban. Ez egy óriási téma, hiszen ez morális, szexuális zaklatást is jelenthet, a családon belüli erőszakot is, a nemi szervek csonkatását, csonkítását és a kényszerházasságokat. Nem vagyok szakértője mindezeknek a témáknak, éppen ezért a családon belüli erőszakra összfontosítanak, és nagyon örülök annak, hogy az UNICEF képviselője is itt van, botrányos az, hogy 2018-ban uh, még mindig meg kell védenünk azt az elvet, hogy nem lehet uh, pofon vágni egy gyermeket. A partnerek közötti uh, erőszak is uh, nagyon súlyos jelenség, ami a családomerő erőszak uh, Um, e, esetét illeti, amikor a gyermek ennek tanulja, szemtanúja. Erre a témára nem térek részletesen, hiszen e, korábban e, ezek már elhangzottak. A gyermek magatartására térnék ki reakciójára, hiszen nagyon fontos, hogy biztonságos környezetben nőjön fel, és itt a családi rituális um, rituálét törik meg ezek az erőszakos cselekmények a családon belül, és ezáltal a gyermek nem tud gyermek maradni, gyermeki viselkedését veszíti el. Hiszen egy olyan gyermek, aki családi erőszaknak van kitéve, nem tud később majd megfelelően szülői szerepbe helyezkedni sem. Hát, Gyakran a nagyobb testvérnek kell felvállalni a szülő szerepét egy ilyen gyermek esetében, és ennek mind-mind hatása van a gyermek mindennapjaira, illetve morális, fizikai, pszichológiai szempontból is hatása van a jövőjére nézve, illetve kognitív fejledésére nézve. A testületünk 2009-ben indította egy munkacsoportot ebben a témában, és egy kollokviumot is szerveztünk 2010-ben. Megpróbáltunk konkrét ajánlásokat megfogalmazni a gyakorlati nehézségekkel kapcsolatban. Mindenki tudja azt, hogy nagyon fontos a pár közötti konfliktus között különbséget tenni, illetve a súlyos testi fenyítések között. Hogyan lehet a gyermek biztonságát garantálni, és milyen kísérő intézkedésekre van szükség? Kinek az érdeke mindez? Ez a gyermek érdeke, az anya érdeke, aki gyakran maga is áldozat, illetve a család érdeke ez. Ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkoztunk a tanulmány során, 2010-ben eh, ezek az ajánlások sajnos még mindig eh, aktualitást érveznek. Nagyon fontos, hogy megfelelő szakemberek eh, kísérik figyelemmel ezeknek a gyermekeknek a helyzetét. Fontos lenne a jobb koordináció, a jobb együttműködés, nagyon fontos az első sorban, második sorban dolgozó szakemberek megfelelő képzése, Nagyon fontos általánossá tenni ezt a képzés például a rendőrök körében, hiszen a rendőrök is találkoznak áldozókkal, áldozatokkal, nagyon fontos ezeket a jegyzőkönyveket frissíteni. Léteznek ezeket a, ezek a jegyzőkönyvek, illetve, mint említettem, szükség van összehasonlító tanulmányokra azért, hogy a politikákat is ennek mentén lehessen kialakítani. Én most a politikákra térnék ki. Amikor ezekről a politikákról van szó, akkor stratégiákról van szó, itt nemzeti eh, tervek kerültek kialakításra, helyenként helyi szinten történik eh, a cselekvési tervek megvalósítása, a gyermekek jogairól szóló eh, egyezmény 12-es cikke azt mondja, hogy meg kell hallgatni a gyermekeket. Tehát nagyon fontos a gyermeket meghallgatni annak érdekében, hogy az ő igénye érvényesülhessenek. Tehát az nem elégséges pusztán, hogyha a, a szakember azt mondja, hogy én tudom, hogy mi a jó a gyermeknek, nyári tábort szervezünk, és ez jó lesz a gyermeknek tehát azt gondolom, hogy ez egy aberált helyzetet eredményez. A gyermek nélkül nem lehet ilyen programokat kialakítani. Ami pedig a monitoring és az értékelési folyamatot illeti, erre is mindez, hogy érvényes kell, hogy legyen. Ami a közpolitikákat illeti, nagyon fontos a jogi kötelezettségeket is érvényesíteni, mint például az isztambuli konvencióból adódó kötelezettségeket. Belgiumra térnék ki itt. Létezik egy cselekvési tervünk, ennek részleteire most nem térek ki. Ezek a tengelyek az oktatásról, érzékenyítéterről, figyelmfelkeltésről beszélnek, azért, hogy garantálhassuk az áldozatok jogait. Nagyon fontos a menedékjogi bevándorlási politikában is eh, gondolni erre a témára. Eh, a 22-es, 25-ös, 26-os cikkek értelmében, és talán meg fogom ismételni a korábban elhangzott gondolatokat, nagyon fontos, hogy e, ezek a közterek úgymond a gyermekek számára nyitottak legyenek, hiszen itt pedagógiai, oktatási e, célokról van szó, és csak akkor lehet őket meghallgatni, hogyha ezekhez a csatornákhoz hozzáférnek. Nagyon fontos, hogy ezek az eszközök rendelkezésre álljanak azért, hogy jogaik érvényesülhessenek. Ami a közpolitikákat e, illeti Belgiumban, külügyészség eh, is foglalkozott eh, és kidolgozott egy anyagot 2015-ben, és ez az anyag arról szól, hogy eh, hogyan lehet a gyermeket megszólítani, hogyan lehet kikérdezni arról, hogy mi is történt, pontosan milyen hatása volt ennek ránézve. Nagyon fontos, hogy a gyermek elsődleges érdeke érvényesüljön. A családi bírának fel kell tenni a kérdést, hogyha a gyermek áldozat, akkor az apával kapcsolatban kell -e, hogy maradjon, hogyha ő volt az elkövető. Nagyon fontos ezen a kapcson dolgozni. a mediáció kérdését is említeném, de itt eh, tulajdonképpen egy ördögi kör is eh, felmerülhet, amikor a traumatizáció köre nem szűnik meg. Nagyon fontos alternatívákat kidolgozni, és a gyermeket ennek a folyamatnak a középpontjába helyezni. Léteznek átmeneti intézkedések is 2012 óta, az átmeneti eltávolítást előírhatja a királyi ügyész, és nagyon ö, sok áldozatvédelmi intézkedés létezik, ennek részleteire nem térnék most ki. Belgia, Belgium a Vallóniában ö, léteznek ö, ö, otthonok, ahol ö, olyan nők ö, találnak védelmek, akiket megvertek, illetve gyermeket. 19 ilyen otthon létezik. Néha olyan nőkről van szó, akik eh, illegális eh, helyzetben vannak, eh, nem férhetnek hozzá ezekhez az otthonokhoz, ez pedig nincs így rendben. Tehát nagyon fontos ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni. Mit is jelent a szolgáltatáshoz való hozzáférés? Egyrészt a szolgáltatás ingyenes volt, a másrészt pedig az információ arról, hogy ez létezik. Hát, hogyha Eh, egy eh, nőt vagy gyermeket nem informáltak arról, hogy milyen lehetőségei vannak, akkor ezekhez az eszközökhöz nem fér hozzá. Tehát, mint említettem, a gyermeknek kell eh, a jogi folyamat középpontjában állnia. Nagyon fontos a harmonizáció kérdése. Például a bíra nem hallgathatja meg a 12 év alatti gyermekeket, 12 év után a gyermek megtagadhatja azt, hogy kihallgassák, de 12 év alatt nem is lehet meghallgatni. Ez nagyon fontos a monitoring, az értékelés. Felmerül a belüli erőszak kapcsán, hogy ez milyen fajta erőszak. Nagyon fontos a gyermek eh, véleményének eh, tiszteletben tartása Belgiumban. Ami például ehm, a döntést illeti arról, hogy a eh, kollégiumba kerüljön egy gyermek lányok vagy fiúk számára, és ha azt mondják egy gyermeknek, hogy mondjuk fociznia kell ott, vagy ilyen-olyan fajta játékot kell eh, játszania, a sporttevékenységek, az iskolák, ezek a mechanizmusok és koncepciók tulajdonképpen egy eh, kockába teszik bele a gyermeket, Az LGBT ö, ö, csoporthoz tartozó gyermekek kérdésével is foglalkozni kell. Mi egy olyan intézmény vagyunk, ö, akik találkoznak ilyen gyermekekkel, és megtagadták a gyermekek azt, hogy egy ilyen vagy olyan típusú programban vegyenek részt, ilyen vagy olyan szabadidős tevékenységben. Végezetül pedig nagyon fontos a tájékoztatás, az oktatás, a felkeltése. Nagyon fontos tehát a közvélemény véleményét mindenre felhívni, és kiskortól kezdve ezekkel a témákkal foglalkozni. A diversitás úgymond gazdagítja a társadalmat, mit is jelent mindez, a diszkrimináció elleni küzdelem. Ezekkel a témákkal meg kell ismertetni a gyermekeket, és nagyon fontos a testi fenyítést betiltani, azért, hogy ne alakulhasson ki egy domináns kapcsolat a nők és férfiak között. Köszönöm. jó you very much, Mr. Pierre. Köszönöm szépen, Pierre Ivestrosse. Most pedig eh, megnyitom a vitát. Peresz képviselő. Gracias, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a négy felszólalónak. Úgy gondolom, hogy eh, szükség volt erre a beszélgetésre, erre a vitára, hiszen az embernek földetlenül meg kell hallgatnia, hogy milyen eredményeket értek el a kutatók, meg kell hallgatnunk az érintetteket, és így tudunk csak kezdeményezéseket elérni, olyanokat, amelyek megalapozottak. Több mint egy évvel ezelőtt Marissa Szolétonak és a Női Alapítványnak köszönhetően ismertem meg ezt a kezdeményezést, amelyről itt szó volt, és így tudtunk tulajdonképpen arcot adni annak a valóságnak, amelyet sokszor látunk ugyan, de nem látunk mögé. Ebben a pillanatban nagyon sokat beszélünk a nemek közötti erőszakról, és jó lenne, hogyha meg tudnánk akadályozni, hogy nők csak azért veszítsék életüket, mert nők. Azonban minden megölt nő mögött van egy történet, van egy helyzet, és ebben bizony a közhatalmaknak is felelőssége van ezekre a helyzetekre, reagálnunk kell. Olyan családokról van szó, ahol a nemek közötti erőszak áldozatául eső nők családja is megsindi ezeket a cselekményeket. Nem elég, ha az ember az éjszaka közepén elveszíti az édesanyját például, hanem utána még meg kell küzdenie az ügyet körülvevő rettenetes bürokráciával. Úgyhogy úgy gondolom, hogy észszerűen kell törvényeket hozni, kezelnünk kell ezt a valóságot, és gyakran nem veszik figyelembe, hogy, hogy az ilyen eseményeket túlélő embereknek mi mindennel kell szembenézniük, miután erre a rettenetes eseményre sor került. Az európai intézmények képesek arra, hogy rámutassanak az ezzel kapcsolatos fontos pontokra, ügyekre, és tagállami szinten is törvényhozást kezdeményezzenek. Spanyolországban, hazámban a kormány egy királyi dekritumot indítványozott, amely például néhány száz eurós nyugdíjat, vagy legalábbis ellátást biztosítana azoknak a gyermekeknek, akik úgy váltak árvává, hogy édesanyjukat az édesapjuk vagy az édesanyjuk partnere megölte. Um, nem arról beszélünk, hogy de gyakorlatilag arról beszélünk, hogy, hogy az a társadalom rendszerének képesnek kell lenni reagálni ezekre a problémákra, ezekre a kihívásokra, és tudomásul kell mennünk, hogy a gyermekek is áldozatok egy ilyen helyzetben. Ezért úgy gondolom, hogy látnunk kell, hogy jelen pillanatban az Európai Parlamentben látnunk kell, hogy a, a, a mik azok a módok, amelyekkel el tudjuk érni, hogy az európai szintéren, de a tagadalmi szintjén is megfelelő lépésekre kerüljön sor. Ehhez úgy gondoljuk, hogy alapos tanulmányokra van szükség, át kell tekinteni, hogy a különböző tagállamok ezt a helyzetet hogy kezelik, hiszen csak így tudunk úgymond röntgenfölvételt készíteni, pillanatfölvételt készíteni a valóságról, megosztani azokat a jó tapasztalatokat, amelyeket bizonyos országokban már összegyűjtöttek, és ezek hasznosak lehetnek más tagállamokban is. Ezért bízom abban, hogy ez a szakbizottság ma úgy dönt, hogy érdemes egy ilyen tanulmányt elvégeztetni, és hogy ezek a csoportok is egyetértenek, ezért akkor fontos lenne, hogy a bizottsággal szembeni párbeszédünkben is ezt az ügyet képviseljük, valamilyen a bizottsághoz intézett kérdés vagy állásfoglalás formájában. És még egyszer köszönetet mondok mindazoknak, akik itt vannak velünk, akik segítettek nekünk és megosztották velünk a tapasztalataikat, és reméljük, hogy a parlament választ tud adni azokra a kérdésekre, amelyeket a parlament égetünként elébünk, amelyet a, a, a polgáraink elégünk tárnak, mint égető problémákat. Elnök, köszönöm szépen. Björk asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen meleg szívvel szeretnék köszönetet mondani vendégeinknek és a szakértőknek. Nagyon érdekes volt önöket meghallgatni. Szerettem volna svéd szempontból felvetni néhány kérdést, mert a szervezetek, a kutatók, a segélyvonalak, a női szervezetek, mindazok az érintettek, akik ezekben az ügyekben foglalatoskodnak. Nagyon régóta világosan tudomásunkra hozták, hogy a gyermekek is áldozatok egy olyan helyzetben, ahol a nőnek a, úgymond patriarchális áldozatot kell elszenvednie a férjétől, partnerétől. És úgy gondolom, hogy Már 15 évvel ezelőtt is láttuk, hogy Svédországban ö, ö, olyan ítéletek születtek, amikor egy erőszakos apa, annak ellenére, hogy erőszakos volt az anyával szemben, meg elnyerte a gyermekfelügyelet jogát, és akár még lakhatási támogatást is kapott és tudomásul kell vennünk, hogy egy gyermek is áldozat, és nem lehet a gyermeket arra kényszeríteni, hogy együtt éljen azzal az emberrel, aki elkövette az erőszakot az édesanyja ellen. Természetesen pontos megfogalmazás az, hogy a szülői jogot nem tudjuk, ér, nem szabad érvényre nyújtatni oly módon, hogy a gyermeknek a biztonsághoz való joga sérüljön a svéd bíróságokban, bíróságokon még mindig látunk olyan ítéleteket, amikor a láthatást és a gyermek elhelyezés jogát a bántalmazók megkapják. Ez rettenetesen megnehezíti a gyermeknek az életét és a jövőjét, de ugyanígy a másik szülőnek az életét is, hogyha egyáltalán túlélték az agressziót. Tehát úgy gondolom, hogy mind a gyermekjogok, mind a női jogok terén tevékenykedő közösségeknek, szervezeteknek küzdeniük kell karöltve, hogy itt nem csak jogalkotásra kerülhessen sor, hanem a bírsági gyakorlatok is változzanak. Ezen a területen Svédországban is nagy problémákat láttunk, és támogatom, hogy ami elhangzott a, a testi fenyítése kapcsolatban, Svédország igyekezett vezető szerepet vállalni a gyermek ellen, gyermekek ellen erőszak minden formájával szem kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy ez a munka jó lehet nem témája a mai meghallgatásnak, ugyancsak nagyon fontos. Köszönöm még egyszer a felszólalóknak a hozzájárulásukat. Elnök mikrofon nélkül beszél. Beteri Berő asszony. Köszönöm szépen kollégámmal hasonlóképpen. Én is szeretnék megköszönni minden részevőnek minden felszólalást. Fontos, hogy láthatóvá tegyük a legkiszolgáltatottabbak helyzetét, igényeit. Hallhatóvá kell tennünk a hangjukat. Néhány gondolat, néhány kérdés fölmerült bennem A 2012-ben már dolgoztam a, jele, a, a rendeleten, amely az bűncselekmények áldozatainak jogairól és támogatásáról szólt. Ennek egy része a kiskorúakra, gyermekekre vonatkozott, és egy jelentős része a nemek között elkövetett erőszakról szólt. Tehát a gyermekek itt mind a két fejezetben szerepeltek úgyis, mint az erőszakos cselekmények áldozatai, és úgyis, mint az édesanyjuk lenne követett erőszakos cselekmények áldozatai, úgymond közvetett áldozatok. Aggaszt, pontosabban szeretném tudni, hogy mi a véleménye arról, hogy hogyan lehetne ezt a harmonizációt, ezt a jogalkotási harmonizációt elérni. Ez alapvetően nehéz, hiszen itt Európában sok témában is ezt látjuk, iparban, mezőgazdaságban, sok területen, eh, hogy nagyon bonyolult, eh, nagyon nehéz a jogalkotást eh, harmonizálni, hiszen a tagállamok nyilván úgy gondolják, hogy a szubszidiaritás szellemében ez az ő feladatuk. Bizonyos országokban a nemek között erőszak bűncselekmény, más országokban az csak polgári peres eljárás keretében ítélik meg a bíróságok, és nyilván minden ország úgy, csin, úgy intézi ezeket a dolgokat, amihez már úgyis hozzászokott, és nem nagyon akar változtatni. Tehát, hogyha valóban úgy gondolják, hogy megfelelő a jogalkotás, én úgy gondolom, hogy nincs elég közösségi jogalkotás ebben az értelemben, de ha úgy gondolják, hogy, hogy, hogy van, akkor is át kell gondolnunk, hogy milyen különbségek vannak a tagállamok között. Ilyen például az áldozatvédelm szempontjából vannak olyan EU-s jogelvek, amelyek nem érvényesülnek egyáltalán. Jó lehet, létrejött ez a, az eszköz, hiszen olyan nökről beszélünk, akiket erőszakos támadás ért az életások férjük részéről, és arra számítottunk, hogy több tízezer kérelmet nyújtanak majd be az új eszközzel élve, lehetővé téve, hogy az áldozattól esett nők gyermekeikkel elmenekülhessenek az, a bántalmazó környezetéből. Ehhez képest hetes ilyen kérelem érkezett csak be. Tehát valami oknál fogva nem működött ez az eszköz, sem a nők nem ismerik, sem a rendőr nem ismeri, sem az áldozatot nem ismerik ezt az eszközt, sem a bíróságot nem ismerik azt, hogy van ilyen eszköz, van lehetőség arra, hogy, hogy javítsanak az életükön. Hiszen a gyermek komoly érzelmi szálakkal kapcsolódik az apához is, akkor is, hogyha az apa rossz, vagy ha az apa rossz dolgokat cselekedett. Hogy lehet egy gyermeket például tanúként használni egy bírósági eljárásban, milyen védelmet élveznek a gyermekek olyan esetekben, amikor az ő tanúságtételükre van szükség. Elnök, köszönöm az asszonynak a szót, és megadom a következő szó, felszólalnak a szót. Köszönöm szépen. Eh, mondjak Jenge képviselő, szeretnék én is köszönetet mondani eh, a felszólalóknak. Az az ügy, amiről ma beszélünk, rettenetesen fontos a fiatalok eh, védelme szempontjából szeretném üdvözölni azokat a fiatal olaszokat, akik az emberi jogi területen dolgoznak, és már ellátogattak ide a parlamentbe. Biztos vagyok abban, hogy sokat fogok tanulni abból, amit ma láttak, és be tudják ezt építeni a munkájukba. Ez a hét a 60. évfordulója az emberi jogok kartájának, és az a benyomásom, hogy az idő telik, a jogok azonban még mindig nem eh, biztosítottak új stratégiára a szükségünk, nem csak a civil testem számára, hanem mindenki számára az intézményeket is ideértve új kommunikációs stratégiára a szükségünk, olyan stratégiára, amely az emberekben eh, felszabadítja a, azt a képességet, hogy eh, álmokat fogalmazzanak meg. Fontos, hogy amikor valaki egyik helyről a másik helyre költözik, akkor a jogait ne hagyjon maga mögött. Az emberi jogok tesznek bennünket emberré, erről beszélnék kell az oktatásban is, ahogyan is említette. E, ki kell képeznénk az ágazatban dolgozó e, szakembereket, hiszen hogyha nincs jogokra alapuló kultúránk, jogokra alapuló rendszerünk, akkor, akkor nem tudjuk biztosítani a jogok érvényesülését. Ezért az oktatási rendszerben kell kezdenünk a munkát egészen a szakemberek képzéséig. Egy holisztikus megközelítésre van szükségünk, és persze adatgyűjtésre is. Erre szerettem volna tegnap összpontosítani a Libeszak Bizottságban, amikor jóvá hagytak egy fontos állásfoglalást az EU-s statisztikákról ami konkrétan a nemzetközi védelemre és a migrációra vonatkozó adatgyűjtést eh, illeti. Ezt eh, most is említem, hiszen nagyon sok adat hiányzik, különösen a gyermekeket illeti. Gyakran a fiatalokat nem számolják bele ezekbe a statisztikákba az új változtatásoknak köszönhetően a tagállamoknak fejleszt, javítaniuk kell az adatok minőségét, és gyakoribbá kell tenni a beszámolót, beszámolást a bizottság felé. Többek között az, abban a szempontból is, hogy mi, hány gyermeket érintenek ezek az ügyek, különösen ami a kísérletnék, kísérletnék érkező gyermekeket illeti. olyan részletek ezek, amelyek rendkívül fontosak, hogyha megfelelő politikákat akarunk kidolgozni. Meg kell hallgatnunk a fiatalok hangját, együtt kell dolgoznunk a fiatalokkal, meg kell hallgatnunk, hogy milyen mondani valójuk van. Köszönöm még egyszer ezt a lehetőséget. úgy gondolom, hogy még egyszer mondom, holisztikus megközelítésre van szükség, ami mindannyiunknak segíteni fog abban, hogy jó válaszokat találjunk ezekre a kérdésekre. Nagyon szívesen beszéltem volna hosszabban is erről, de csak egy egyszerű tapasztalatot osztanék meg. Olaszországban miniszteri beosztásomban találkoztam egy másik országból érkező nővel, és ugye a törvények ne, megnehezítik a más országból érkező emberek életét. Ennek az asszonynak ugye eh, egy olyan unokája volt, aki szemtanúja volt az édesanyja eh, meggyilkolásának, az elkövető apa pedig eh, olasz volt. A unokát, a kisgyermeket az apai nagyapa, apai nagyanya Tehát a gyermeket az apai nagyap, nagy, nagymamával helyezték el, annak ellenére, hogy a nagymama fia, az apa volt az elkövető, és nem a, az anya, én nagyanánál helyezték el, aki az áldozat édesanyja volt, ugye. Ügyvédeket kellett keresnünk, a gyermek nagyon sok problémával szembesült, sikerült Eh, az édesapa családjától eh, végül is áthelyeztetni az édesanyja eh, családjához. A gyermek évekig nem beszélt, nem járt iskolába, a változás követően újra magára talált beszélni kezdett és folytatta iskolai tanulmányait. Ehhez azonban komoly munkára volt szükség sok szervezet és szakember bevonásával. Sí, gracias, eh, Yo también... Eh, Köszönöm szépen. Eh, köszönetet szeretnék mondani én is valamennyi felszólalónak, pontosan azért, mert képet adtak nekünk arról, hogy milyen hiányosságok vannak, és hogy milyen alapvető munkára van szükség ahhoz, hogy egy ennyire sürgős ügyben tudjunk pozitív lépéseket tenni a jogalkodás e, és elsősorban a végrehajtás eszközeivel. Szeretném támogatni azt, ami e, elhangzott. Ugye gyakran azt látjuk, hogy az erőszak áldozatai, e, akik nők és gyermekeik, de van másik aspektus is természetesen, amely tulajdonképpen valahogy nem kerül napvilágra az konkrétan, hogy a bántalmazás, gyak, bántalmazás gyakran a családon belül kezdődik. De csak említeni szeretném azokat, amik, azokat a kérdéseket, amelyekről ugye szó volt eddig is ahogy önök is említették, hiányoznak a konszolidált eh, és Európai Uniós szinten gyűjtött adatok. Ez az egyik nagy hiányosság eh, Európai Uniós szinten. Eh, meg kell tudnunk mutatni világosan az összes kormánynak, hogy milyen problémák állnak fönn Európa szerte. Másrészt úgy gondolom, hogy elhangzott, hogy az iskola E, milyen e, fontos szerepet játszik, e, de fontos, hogy a környezet, fontos, hogy az egyeztetés, hogy folyik. Mindezekre az Európai Uniónak ráhatása van. Gyakran a tanároknak kell kezelniük azokat a problémákat, amelyeket a családban kellene amúgy, de nem tudnak kezelni Ilyen tapasztalatok Spanyolországban is vannak. Gyakran az iskolának az a feladata, hogy ne csak a gyerekeket nevelje, hanem a szülőket is. Ezért fontos, hogy ennek megfelelő kampányok szülessenek. Én személy szerint a közlekedéssel foglalkozom leginkább. Az egyik ugye a közlekedés biztonság kérdése. Itt olyan kampányt eh, szeretnénk indítani, amely a jó gyakorlatokat terjeszti, amelynek közös európai céljai lennek, le, le, le, vannak, hogy tudjuk eh, mérni, hogy javult-e a helyzet Európai Uniós szinten eh, a közúti biztonság terén hiszen ez a kérdés nagyon fontos minden országban, és sok mindent el is értünk. És eh, a közúti biztonság is néha meglepő módon összefügg eh, a gyermekjogokkal, az áldozatok jogaival. Eh, ami pedig a megszorítások politikáit illeti, ez bizony, amelyik ujjunkat harapjuk probléma, gyakran nincsen elég közpolitikai támogatás ezek, ezeknek ennek fontos területeken egyszerűen azért, mert szűkösek a forrásaink. Ennek köszönöm szépen, Balina asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Először is szeretnék köszönet mondani, mert elhúzódott a szavazás, és amiért nem hallgattam, nem tudtam meghallgatni nagyon érdekes felszólások egy részét. Úgy gondolom, hogy a legbonyolultabb problémát gyakran a pszichológiai erőszak illeti, jelenti. Ez a gyermekeknek is rettenetes nehézségeket okoz. Nem tudják, hogy melyik félel azonosuljanak, hogyan kezeljék ezeket a vonatkozásokat. Spanyolországban néha az a helyzet, hogy szinte szürrealista helyzetek kerülnek elő. Volt egy kislány nemrég, akinek az édesapját börtönbe zárták, mert öt éves korában szexuálisan zaklatta a saját kislányát, majd a bíróság úgy döntött, hogy felügyelet nélkül látogathatja az apa a gyermeket. Másrészt gyakran az van, hogy az anya a gyermekével nem költözhet el olyan másik városba, ahol munkát találna, mert az elkövető apának a szülői látatási jogait fontosabbannak tartják, mint az, hogy a gyermeknek és az anyának jó megélhetése legyen a patriarhátus ez a rendszer, e, és a maga a rendszer is erőszakot e, e, gyakorló rendszer lényegét, lényegét tekintve. Ezért én szeretném, hogyha erről a vonatkozásról is beszélnének. Lehet, hogy ez az igazságügyi rendszerben, igazságszolgáltatási rendszerben is előfordul, hiszen nagyon kevés, vagy még mindig vannak olyan ítéletek, amelyek, amelyek megdöbbentőek, és egészen más történelmi korszakok szellemét idézik. Thank you very much, and now... Köszönöm szépen, és most az utolsó tíz percünk van. Visszaadnám a szót a e, szakértőknek maximum két perces időszakokra, mert 12.30-kor pontban be kell fejezzük az ülésünket, úgyhogy mindenki két percet kap tehát. Nem hiszem, hogy e, Spanyolországban rosszabb lenne a helyzet, mint máshol Európában, de hogy mondjam el azt, hogy van egyfajta zavarodás a tekintetben, hogy mit jelent a gyermekek joga, a gyermekek jogának védelme, és ez hogy függ össze az áldozatok jogával. Az isztambuli ked, ked, egyezmény a kezünk ügyébe helyezi az összes megoldási lehetőséget, de ezt sok talán nem ratifikálta és ez a zavar ö, ö, okozza az, hogy ilyen kétségbejtő és megdöbbentő ítéleteket hoznak a bíróságok. E, Spanyolországban ö, olyan módon ö, ö, valósították meg például a változatok védelmére vonatkozó törvényt, hogy ez nem határos specifikusan arról, hogy az áldozatok gyermekei ö, milyen védelmet kell, hogy élvezzenek pedig itt vannak a témához kapcsolódó problémák, és hát több ezer esetről tudunk. Két hónappal ezelőtt két kislányt megöltek Castellónban, az Spanyolországban, ez egyik tartomány. Azt követően, hogy az anya jelentette a problémákat a hatóságok felé. A hatóságok azonban nem fogadták el azt, hogy az anyának igaza lenne, amikor azt mondja, hogy veszélyben vannak ez a két kislánynak az életébe került. Gyakran küzdeni kell a szülők családjai között. Ez mindennapi probléma, <clears throat> és a legnagyobb kérdés persze a megoldás, a megelőzés lenne, nevezetesen, hogy azok, akiknek támogatásra szükségük a hétköznapi életükben, azok megkapják ezt a segítséget még mielőtt, még mielőtt a tragédia bekövetkezne, annak érdekében, hogy a gyermekek ne ezeket a magatartás mintákat ismételjék meg későbbi felnőtt életükben. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy az egyik legjobb dolog, ami manapság történhet, az az, hogy a, beszélünk ezekről a dolgokról, és kapcsolódva ahhoz, amit a svéd képviselő mondott, úgy gondolom, hogy a nőket és a gyermekeket képviselő csoportoknak együtt kell dolgozniuk, annak érdekében, hogy nem előzi meg a felnőttek joga a gyermekek jogait, és ez nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy az én országomban tisztában vagyunk a gyerekek elleni erőszak hatásával, de nem elegendő a hangsúly. Úgy gondolom, hogy mindez nagyon függ attól, hogy ki a bíró, illetve mely bíróság elé kerül a dolog. Ami a képzést, az oktatást illeti, hát véletlenül pont jövő héten, december elején én tréninget fogok tartani, képzést fogok tartani a családon belüli erőszak gyermekekkel gyakorolt hatásáról ügyvédeknek, és az egyetemen is tanítok joghallgatókat, hallgatókat, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez talán pozitív fejlemény, de ennél többet kell tennünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy már eleget is mondtam. Köszönöm szépen. Um, thank you very much. I'll take- Köszönöm szépen, néhány ponthoz kapcsolódnék, ami a törvényhozást illeti. Tudjuk, hogy vannak olyan európai országok, amelyek nem fogadták el eh, a testi fenyítés tiltásáról szóló rendelkezést. Nem tudom fejből ezen országnak a listáját, de ha szükség van erre, akkor ezt természetesen eh, át tudjuk önöknek adni. Szeretnék valami tagállamot felhívni arra, hogy az Isztambul Egyezményt ratifikálják, és hogyha lehetőség van arra, akkor az Európai Uniónak is ratifikálni kell az Isztambuli Egyezményt a gyermekek jogával kapcsolatban. Ez nagy elköteleződés jelent a gyermekek jogai mellett, illetve felve, a tekintetben, hogy felvegyük a harcot. Nem elegendő azonban a törvényi elfogadása. Régóta, vagy sokáig dolgoztam román Romániában, és noha ott tiltják a testi fenyítést, ez nem feltétlenül valósul meg a gyakorlatban. Természetesen azonban nyilvánvalóan felelőssége van az államnak, az emberi jogokat védenie kell az államoknak, és hát ez vonatkozik különös tekintet a gyermekek jogára. Nagyon fontos az, hogy minden törvénykezési területen, illetve minden adat tekintetében, hogy foglalkozzunk a legveszélyeztetebb csoportokkal, függetlenül, hogy ezek a gyerekek a családjukkal vagy családjuk nélkül élnek, hogy jogi státuszuk milyen, ez nem, ez nem számít, egy gyermek mindig is egy gyermek marad, és minden európai ország köteles tiszteletben tartani és védeni a gyermekek jogait, azon gyerekekét, akik a területükön élnek, és az egyezmény szerint nem lehet semmilyen megkülönböztetést alkalmazni a gyermekek között a származásuk alapján. Úgyhogy ez egy olyan elv, amit minden, mindig alkalmaznunk kell Európában, és azt is biztosítanunk kell, hogy ezek a gyermekek hozzáérférjenek a megfelelő szolgáltatásokhoz a, az, hogy a, az Európai Uniós finanszírozást az erőszakkal foglalkozó projektekhez kössük, ez egy nagyon jó ötlet, úgyhogy dolgozunk ennek érdekében, annak érdekében, hogy a kérdéssel megfelelően foglalkozhassunk. A jelenlegi MFF-ben a gyermekek védelme nem megfelelően van képviselve úgyhogy legyen itt szó akár belső, akár külső intézkedésekről, a gyermekek jogainak jelen kell lenniük, és az erőszak elleni védelemnek is jelen kell lennie hangsúlyosan. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nagyon sok minden hangzott már el. Igen, nagyon fontos az összehasonlító tanulmány, a koordináció, hiszen az Európai Unióban, vagy az Európa Tanácsban is elkészülnek ugyanazok a tanulmányok, viszont nincsen információ csere a kettő között. viszont a jog kultúrára, a nők jogai, a gyermekek jogai, ezek össze vannak kapcsolódva, de nagyon fontos, hogy itt egy jogkultúráról van szó. Adok egy példát, amikor a gyermekeknek ezt beszélek, akkor elmondom, mik a jogaik, és ők tudják azt, hogy a gyerekeknek joguk van ehhez, vagy ahhoz. És ők itt különbséget tesznek a különböző típusú jogok között. Hát mindenkinek vannak szubjektív jogai is, tehát fontos ezeken a kérdéseken dolgozni, és ne csak az iskolákban, hanem az egyéb oktatási intézményekben, illetve a családon belül is. Hát nagyon fontos az emberi jogokat demokratizálni. Nagyon fontos az innováció, a képzések, a didaktikus eszközök, interaktív és dinamikus eszközök használata. Azt gondolom, hogy a megelőzésben e, is gondolkodnunk kell erről, hogy hogyan e, tudunk eljutni a gyermekekhez digitális eszközök, innovatív eszközök segítségével, amelyekben kedvüket lelik. Nagyon fontos, hogy a gyermekeket érdekeljék a saját jogaik. A jogalkotás alapvető, de hogyha ezeket a normákat nem teszi mindenki saját magáévé, akkor nem tudunk változást elérni, tehát nagyon fontos a jogkultúrán dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen.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 I, think it's necessary to do much more than we did before. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Uh, thank you very much. And uh, uh, next our meeting. A következő ülésünk november 27-én lesz, 9 órától egész napos lesz az ülés, és az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját, köszönöm a titkárság munkáját, Köszönöm a képviselők jelenlétét. Ezzel lezárom az ülést. Yes, we're on time. <laughs> okay. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.